Ladies and gentlemen! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet, hol látnak rá lehetőséget. Aki nem talál helyet, illetve nincs meghívója, az hagyja el a termet. Üdvözlöm Öttinger biztos urat a körünkben, egy állandó vendégünk, hiszen fontos témáról beszélünk az energiapolitikáról. A mai napon tőle halljuk, és megbeszéljük vele, hogy mi a helyzet a további nagy projektekkel, hogyan alakul a jövő az energiapolitikában. Először koncentrálunk rá, négy óráig van idő, egyébként kérdéseket előtte lehet feltenni, utána egy újabb biztos látogat meg bennünket. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott az elnöknél. Elnök úr, Rajl képviselő úr, hölgyeim és uraim! Kész vagyok arra, hogy megbeszéljem a önökkel a 2012-es munkaprogramot. Az Európai Bizottság ezt megígérhetem, az európai energiapolitikára külön súlypontot helyez, az Energia a Bizottság munkájában elsőrangú prioritást élvez. Úgy gondolom, ez főleg igaz a válság idején. A versenyképesség elérése érdekében a gazdaság területén, de a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva szükség van egy intelligens energiapolitikára, és az energiapolitika európai szintre helyezésére. Ez egy fontos alapot képez a jövőbeli munkához. Szeretnék visszatekinteni a folyó évre röviden. Mi az, amit idén megcsináltunk, végrehajtottunk a tanácskozásokon, tisztáztunk. Az energiahatékonyság egy döntő szakaszába értünk. A jogalkotásban egy két szakaszos, két lépcsős stratégiát követünk. A kötelező intézkedéseink megszülettek, asztalra kerültek. Köszönöm a parlament tartós támogatását valamennyi pártot átölelve támogatnak. El kell, hogy mondjam, hogy ösztönöznek bennünket, vagy még jobban támogatnak bennünket, ezzel gyakorlatilag segítik a tanácsa folyó munkát, hiszen a tagállamok pozíciója nagyon heterogén. Az energiahatékonysági jogalkotást adott esetben a Dán elnöksége alatt júniusban eredményre tudjuk vinni, reméljük legalábbis. Az infrastruktúra és az intelligens hálózatok témája és nagyon fontos a jogalkotást itt egy gyorsított tervezési és engedélyezési eljárásra buzdítjuk, és a társfinanszírozás fontos az infrastruktúrában, mint téma, a bizottság 2014-et követő több éves keretében a Connecting Europe 9,1 milliárd euróval az energiahálózatok kiépítésében nagyon fontos funkciót lát. A külső energiapolitika jobb egyeztetésére is készítettünk egy javaslatot, és a tanácssal, a parlamenttel konstruktív vita folyamatában vagyunk. A külső energiapolitikát, az energia külpolitikát jobban szeretnénk az eddiginél koordinálni. Az offshore biztonságra is van egy javaslatunk egy néhány hete, amit bemutattunk önöknek. Ami a visszatekintést illeti, az utolsó pont, de ez már egyfajta kitekintés is. Nézzük a stresszteszteket az Európában lévő atomerőművekre vonatkozóan. Folynak a tesztek. Először a saját vizsgálatok folytak le, a cégek maguk csinálták ezt, most a második szakaszban járunk, a nemzeti szabályozók és minisztériumok folytatják a vizsgálatokat most. Egy időközi jelentés megszületett, ezt leadták, a zárójelentés, a végső jelentés januárban születik meg, és januárban kezdődnek az európai stressztesztek, a pre-review-k, peer review-k, és nem javaslom önöknek, hogy túl gyorsan alkossanak ítéletet. A stressz teszt nem vezet automatikusan üzemben kívülhelyezésekhez, és fordítva a stresszteszt nem vezet védjegyhez, csak úgy függetlenül minden nemű műszaki kerettől. Tehát objektívnak kell lenni. Ez nekünk nagyon fontos. Vegyük például a francia nukleáris biztonsági hatóságot egy néhány nappal ezelőtt nagyon objektíven tájékoztatott a jelentésében, egy széleskörű javítási igényt jelzett, és elmondta, javasolta, hogy műszaki szempontból hol van szükség és hol van lehetőség javításra. Ez azt mutatja, hogy a teszt egy magasabb szintű közös biztonság célját szolgálja. Most nézzük meg az új évet, 2012-t, az erre vonatkozó munkaprogramunkat. Decemberben a bejelentéseknek megfelelően az energia hatékonysági roadmap-et terjesztjük elő, 2050-ig tart ez. Ez a roadmap, ez a menetrend egy felszólítás, egy meghívó, olyan értelemben, hogy különböző forgatókönyveket tartalmaz. Egy hosszú távú kitekintést jelent ez, aminek a súlypontja arra irányul, hogy 30-ban hogyan alakulhat az energiagazdaság, és nem jóslunk az eredményt tekintve, hanem egy hasonlattal élnék, hogy hogy működik ez. 2002-ben megkezdődött a folyamat az Európai Unióban, hogy egy közös energia és klímavédelmi politika szülessen. Öt év múlva megszületett a Target a cél meghatározás 20-20-20, 2020-ig terjedő cél meghatározás volt ez. És egy hasonló folyamatot szeretnénk a különböző forgatókönyvek alapján felkínálni a parlamentnek, a tagállamoknak, az energiagazdaságnak, a pénzügyi befektetőknek, a tudományos életnek, a civil szervezeteknek, tehát mindenkinek elmondjuk, hogy milyen forgatókönyvek vannak, minden érintetnek. Aztán mondjuk nem 2000 2017-ben, 2014-ben már eredményre juthatunk, mi szerint kötelező célok, tilalmak és előírások szülessenek meg 2020-ig, és persze hosszú távú kitekítéssel 2050-ig. Aminek az eredménye az lenne, hogy megközelítjük a nulla CO2 kibocsátást. Minden más a különböző forgatókönyvekben szerepel, és ezt kell megvitatni. Tehát a célok vannak rögzítve. A roadmap mellett súlypontot helyezünk az energia egységes piacára, és szeretnénk felmutatni önöknek, hogy a belső piac véghezvitelében hol haladunk, hol nem haladunk, mit csinál a második, a harmadik, a belső piaci csomag, és tavasszal bemutatnánk, hogy a megújuló energiák hogyan fejlődnek, és hogy hol van koordinációs igény a megújuló energiák támogatására. Ebben az összefüggésben szóba kerül Görögország, és az európai energiapiac illetőleg a tagállamok támogatási rendszerei hogyan integrálhatók. Beszélünk az észak-afrikai megújuló energiákról, hogyan tudnak ők beilleszkedni a támogatási rendszereinkbe, konkrétan természetesen a napenergiáról beszélünk ebben az összefüggésben. Jelentést készítünk a CCS demonstrációs projektjeiről, bemutató projektjeiről, hol haladunk tisztességesen, hol nem haladnak a tagállamok a saját hazám jut erről eszembe, ha már így beszélünk róla, és eh, a nagy téma az iLook, ahol egy hatás vizsgálatot készítenénk, és a kollégák, kollégám Hedegard kollégám és én olyan következtetéseket fogunk levonni, amiket önökkel szeretnénk megbeszélni. Arról van tehát szó, hogy egy sor projektet indítottunk el a jogalkotói szinten, és ezt szeretnénk megbeszélni jövő évben, ebben szeretnénk döntésre jutni, és további új projektek, javaslatok is születnek, amiket bemutatunk önöknek, tehát el kell, hogy mondjam, az energiapolitikai agenda napirend továbbra is igencsak telített. És ezért az önökkel folyó tanácskozásokban, mint elmúlt évben. Nagyon érdekelt vagyok, fontosnak tartom. Ez lenne a bevezetőm, és a következő 40 percben marad idő kérdéseikre. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Mindjárt kezdjük is, jó? Ha megnézem a listát. Del Castillo asszony. Yes. Eh, gracias. Köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm. Vielleicht kann man versuchen, zwei Minuten immer zu machen. Próbáljunk két percben maradni, jó? Hát lehetőség két perc. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy itt van velünk, és elmagyarázza nekünk, hogy mik a céljaink 2012-ben, és globális kontextusba helyezi ezt az évet. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az évben zárul le az a rendkívül nagy mértékű tevékenység, amelyet az ön felelőssége alá tartozó területen kifejtettünk. Számos jelentést készítettünk el az energiaterületen, részben jogszabályok formájában, részben infrastrukturális projektek formájában, ezek valóban jelentősek. A következő évben egy kevésbé jogszabályalkotások irányuló programunk lesz, de ez nagyon érdekes mégis, és nagyon jelentős. Három dolgot szeretnék mondani. Az első, nem tudom, hogy lehetséges-e már előre hozni az atombiztonságról szóló jelentést 2012 végére. Lehetséges lenne, hogy ezt előrébb hozzák? Mert ezt már beterveztük. A második téma a belső piac. A harmadik energetikai csomag átültetése alapvető fontosságú, ugyanis ha ezt nem végezzük el, akkor a következő lépéseket sem tudjuk megtenni, és itt egyes országokban jelentős késlekedés mutatkozik. A harmadik dolog, amit szerettem volna mondani, a megújuló energiaforrások. Méghozzá két irányban. Az egyik az, hogy hatástanulmányokat kell végezni különféle nézőpontokból, úgy, hogy a javaslatok vagy az iránymutatások ezek fejlesztésével kapcsolatban megfelelő óvatossággal és szigorral végeztessenek el. A második pedig annak a problematikája, hogy hogyan haladhatunk előre, erre, ezzel kapcsolatban talán jogszabályokat is kellene alkotni. Figyelembe kell venni, hogy a 124-es cikkkel összhangban azok a tagállamok, amelyekben már meghatározták ezt az energetikai csomagot egyre több tagállamban alakul ez ki, és egyre nagyobbak a különbségek. Mi lesz a jövőben a szerepe az atomenergiának, vagy más energiaforrásoknak? Szerintem nagyon óvatosan kell ebben előre haladni, mert én úgy gondolom, hogy ezen a területen továbbra is a nemzeti hatáskörnek kell eh, előtérbe kerülnie. Köszönöm. Danke sehr, Frau Rera Madurell. Köszönöm szépen, Rera Madurell asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött a bizottságunkba, és tájékoztatott minket a terveiről a hatáskörébe tartozó ügyekben. El kell ismerni, és ezt Castillo asszony is elmondta, hogy az utóbbi években meglehetősen sokat haladtunk a közösségi energetikai jogszabályalkotásban. Ugyanakkor a frakcióm úgy gondolja, hogy még több ambíciót kell magunk elé tűzni. Néhány kérdést szeretnék föltenni, tudni szeretném az önvéleményét ezekben a témákban. Ismeri a mi frakciónkat, mi mindig hangsúlyoztuk annak a fontosságát, hogy jogilag kötelező erejű célokat tűzzünk ki az energetikai témában. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a céloknak a betöltése például a 20%-os CO2 csökkentés 2020-ra, és még nagyobb mértékű csökkentés 2050-re, nagy mértékben azon múlik, hogy most mennyire tudjuk megvalósítani az energiahatékonyságot az épületeinkben. Ezért megkérném a biztos urat, hogy mutasson be egy olyan jogszabálytervezetet, ami eh, jogilag kötelező érvényű célokat tartalmaz az energiahatékonyság terén. Ugyanezért eh, szükségesnek tartjuk, hogy az új megújuló energia stratégia magában foglaljon egy új kötelező érvényű célt 2030-ra vonatkozóan, ami szilárd keretet biztosít az ilyen energiaforrások fejlesztésének. Harmadszor szeretnék egy olyan témát előhozni, amit nagyon sokat foglalkoztunk a bizottságban, de úgy tűnik, hogy kisé feledésbe merült, ez pedig az elektromos autó. A frakciómban úgy gondoljuk, hogy a fókusz, az elektromobilitási fókuszcsoport jelentésének elfogadása egy olyan javaslatnak adhatott volna helyet, ami szintén az elektromos autóval kapcsolatos. Szeretném, hogyha elmondaná, mik a bizottság tervei ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Végül pedig, biztos úr, az imént elmondtam, hogy mik az én frakcióm tervei, de hogyha az álmainkról kérdeznek, akkor szeretnénk, hogy a, kutatá- a kutatási programban is megjelennének az energetikai kérdések. Tudatában vagyunk annak, hogy a lehető legjobban ki kell használni az európai kutatási potenciált, hogy elérjük a versenyképes gazdaság célját, amely kevesebb széndiokszidot bocsát ki. Sok sikert kívánok önnek a munkához, és a mi csoportunkkal mindig számolhat. Köszönöm. Frau Kollegin, Sie... Kolléganő, ön a Földön szeretné a paradicsomot megteremteni a megfontolásaival. Hol az, hogy... Köszönöm szépen, biztos úr, hogy szól önökhöz, hozzánk ma délelőtt. Négy kérdés. Először az energiahatékonysági irányelvről beszélek. Ön elmondta, hogy a tagállamok nem akarták ezt megtárgyalni, és önök intézkedésekkel álltak elő. Úgy tűnik, hogy a tanácsban vita folyik erről, a tagállamok látják, hogy a bizottság mit terjesztett elő. Azt gondolom, hogy nagyobb rugalmasságot szeretnének, és a nagyobb rugalmasság az intézkedésekben azt jelenti, hogy ne legyenek olyan kötelezőek az előírások. Talán elégedett lenne ezzel a bizottság. A második pont az menet, 2030-as, 2050-es roadmap-ekről beszélt az energiahatékonyságban. A 2030-as ügyben nem a, fontos természetesen a gazdaság tudja, hogy merre haladnak a 2020-as célok figyelembevételebe. Ez azt jelenti, hogy Európában válság van, és nyilvánvalóan a gazdaság szeretné, az ipar szeretné megtudni, hogy mi történik velük következő időszakban. Aztán szóba került a megújuló energiák koordinációja. A harmadik pont, ön szólt arról, hogy a bizottság még ne, egy néhány dologról, amit nem kaptunk meg mindeddig, és vissza tudná igazolni, hogy tényleg előállnak majd konkrét tényekkel, ami pedig a stressztesztet illeti az atomerőműveknél. Úgy általában a biztonsági előírások azt jelentik, a klíma, hogy a klímaváltozás hatásait nem kezeljük. Tehát, hogyha például súlyosabb hatások jelentkeznek a klímaváltozás során, ezt figyelembe veszik az atomerőművek stressztesztje során? Köszönöm, Ford asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, csak gyorsan reagálnék az offshore biztonsági rendeletre. Azt gondolom, és elhiszem önnek, hogy igyekeznek az offshore olajtermelést a legbiztonságosabban kezelni az összes európai tengeren. Ez, ezért írtuk a saját kezdeményezésű véle, jelentésünket is, de bizonyos értelemben a jogalkotás nem lesz olyan, erős a biztonsági előrításokat, javaslatokat tekintve, mint ahogyan egyes tagállamok már létrehozták ezt. És hogyha az irányelv megszületik, ez jogbizonytalansághoz vezethet, a, megtámadhatják a jelen fennálló jogokat, jogszabályokat, és bizonytalanságot okoz ez a működtetők esetében. Nem hiszem biztos úr, hogy ez az önök célja lenne ezzel a rendelettel vagy szabályozással, és azt abban bízom, hogy a parlament és a bizottság meg tud állapodni abban, hogy csak ott legyen maximális harmonizáció, ahol erre szükség van, és bizonyos tagállamokban szigorúbb szabályozás esetén ezeket meg lehet hagyni csak ott alkalmazik a maximális harmonizációt, ahol erre szükség van szerintem, de semmiképpen sem engedhetjük, hogy csökkentsük a védelmi vagy a biztonsági szintet. Kulavtka Gubinska asszony. Köszönöm szépen. Egy dolgot előre bocsátok, mindeddig csak nők szóltak hozzá a frakciók nevében. Nagyon érdekes hogy az energia jogot ők alkotják, a vállalatokat viszont a férfiak vezetik, de ez csak egy rövid megjegyzés volt. Az egyik kolléganőm megemlítette, mennyire fontosak a kötelező célmeghatározások, hogy megbízható jogi keretet teremtsünk azt gondolom, hogy az ön javaslata a különböző forgatókönyvek kidolgozására a jövő évben, illetőleg az a javaslat, hogy különböző célokat prezentáljon, nagyon jó. Hiszen nagyon sok még a bizonytalanság gazdasági kérdésekben. Egyelőre turbulenciák vannak a gazdaságban, az energiacélok, a környezeti célok persze szorosan összefüggenek a gazdasági helyzettel is Ilyen értelemben tehát egyetértek a roadmap, a menetrend kialakításával oly módon, hogy különböző célkitűzések szerepelnek. Most nézzük a kérdésemet. Elmúlt évben is, idén is a munkaprogramjában nagyon fontos szerepet juttatott a végrehajtásnak, tehát az implementálásnak mindenek előtt az energiacsomagok kérdésében, a harmadik energiacsomag kérdésében nagyon fontos most már a második évben járunk, a harmadik energiacsomagnál, és ön is azt mondta, hogy az energia egységes piacát kell végrehajtani, létrehozni. A kérdésem most az, hogy a tervei hogyan, alakul, hogyan viszonyulnak konkrét tagállamok vonatkozásában a végrehajtáshoz. Ami pedig a harmadik energiacsomagot illeti, még egy dolgot szeretnék megtudni. Azt hallott hallottam, hogy az északi áramlat vezetéknél Merkel asszony a rugalmasságot emlegette azon országokkal szemben, akik nem elégedettek a harmadik energiacsomag megoldásaival. Az orosz sajtóban még az is szerepelt, hogy Merkel asszony állítólag azt mondta, hogy a harmadik energiacsomagot módosítani kell. Azt szeretném megtudni öntől, hogy ön hogyan viszonyul ehhez, és milyen megközelítést szeretne ebben a kérdésben, ebben a két kérdésben, tehát a végrehajtás során. Trochu narušit ten Szép délutánt, jó napot kívánok, biztos úr. Lehet, hogy úgymond hogy bele robbanok itt a nők sorába azzal, hogy én kérek szót, mert én vagyok az első férfi, aki ma délután felszólal, és hát lehet, hogy genetikai szempontból kicsit gyengébb nem a férfiak neme, de ebben a témában és ebben a szakbizottságban én is erős szempontokat képviselek. Mind a mellett természetesen a női kollégáimnak kifejezésre jutottam az elismerésemet. No, egy nagyon fontos kérdésem van a biztos úr felé. Érzékeljük a változásokat Európában, egészen pontosan az energia struktúrában, az energia összetételében az elmúlt száz évben a legnagyobb változásra tekinthetünk vissza. És az átviteli hálózatok szerepe egyre-egyre erősödik. Gondolok itt a földrajzi megoszlásban, amikor a különböző erőforrásoknak a lokalizációjáról beszélünk, és ez nagyon lényeges. Különösen, amikor látjuk, hogy az új technológiáknak egyre fontosabb szerep jut. Úgyhogy az érdekel engem, hogy az időkeretet tekintve, illetve a technológiai módszerek tekintetében ön hogy gondolja, hogy ezeket az új átviteli hálózatokat hogyan tudnánk koordinálni, hogyan tudnának ők egymás között jobban koordinálni? Ugyanis ugye a különböző hálózatoknak más és más az ütemterve, más az időkerete, akkor ez nem azt fogja eredményezni, hogy nagyon nagy sikertörténeteket könyvelhetünk el, tehát nem a legjobbak fognak élen járni. Úgyhogy szerettem volna a következő évre, illetve az azt követő évekre vonatkozóan hallani öntől, hogy mit tervez a bizottság a koordináció keretében hiszen az energia egyvelegről nagyon sok esetben a tagállamok maguk dol- gondolkoznak. Azt gondolom, hogy minden emberi lényben van bizonyos mértékű férfiasság és nőiesség. Úgyhogy most én a női minőségemben nyilvánulok meg önök előtt. Biztos úr, beszélt eh, nekünk a 2030-ra vonatkozó és 2050-re vonatkozó úti tervről. Szeretnék egy 2020-ra vonatkozó kérdést feltenni önnek. Mekkora lesz a, a széndiokszid kibocsátás az Európai Unióban 8 év múlva? Ez nem sokára valósággá válik. Azt gondolom, hogy késleked, késlekedünk, és hogyha nő a hő és gáz erőművek eh, száma, különösen az önországában, Németországban eh, még rosszabb lesz a helyzetünk. Tehát eh, ez az kérdésem 2020-ra hogyan becsli a széndiokszid kibocsátást és a szénfelhasználást. A második kérdésem az orosz gázról és az attól való függésünkről szólna. Hol fogunk E, ezzel kapcsolatban tartani 2020-ban. A harmadik kérdésem pedig az atomenergiára vonatkozik. Stresszteszteket fognak végezni ezzel kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy ennek sem kedvezmény, ke, következményei nem lesznek, sem bezárni nem fognak erőműveket, sem pedig nem hosszabbítják meg azokat. Akkor mik lesznek pontosan a következményei ezeknek a teszteknek? Herr Szymanski. Szymanski képviselő. Biztos úr, be kell vallanom azt, hogy nagyon üdvözlöm azt, hogy a közös e-, energiapolitikát ennyire támogatja, és a nemzeti energia megállapodások kapcsán is elmondja a véleményét. Most azonban itt az idasság pillanata a bizottságon belül, hiszen tudjuk, ismerjük azt a tényt, hogy van egy kampány, amit az Orosz Föderáció vezet, az orosz monopólium, a Gazprommal az élen, és ők a harmadik energiacsomagot gyakorlatilag, legalábbis annak alapelveit lábbal tiporják, most rombolják szét. Úgyhogy azt a kérdést szerettem volna feltenni, hogy tud-e valamilyen erős nyilatkozattal szolgálni, hogy önök bizottságként védelmükbe veszik ezt a harmadik energiacsomagot, szemben az orosz monopóliumokkal és a német és a francia szószólókkal, és ki tud-e zárni egy olyan helyzetet, amikor a déli áramlatot kizárják a, attól, hogy harmadik, energia, eh, harmadik felek is hozzáférjenek, és a harmadik energiacsomagból részesüljenek. Hibner képviselő asszony. Köszönöm szépen biztos, az, biztos úr. Nagyon örülök, hogy itt van ma körünkben. Két nagyon fontos témáról szólt ma. Az egyik az energiaegyveleg, a másik pedig az energia belső piaca, illetve a, az új ütemterv. Engem az érdekelne, hogy ebben az új ütemtervben a gáz és a palagáz, illetve pala, palaolaj is szerepele ugyanis, hogyha ezt rentábilisan ki lehet termelni, akkor ez ide tartozik. A másik dolog pedig az energiahatékonyság, ami érdekelne. Mi a véleménye az energiaszegénységgel kapcsolatban? A legszegényebb lakosságnak is joga van ahhoz, hogy energiát használjon fel. Ha a term, az előállító azonban úgy szállítja az energiát, hogy nagyon különböző csatornákon teszi ezt, akkor hogyan tudunk segíteni itt a legrászorulóbbaknak? Tehát ezt az aspekt, aspektus logisztikai szempontból ön, ön hogy ítéli meg? Winston képviselő. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen. Energia hatékonyságról beszélünk. És ha jól tudom, a tanács nem akar kötelező érvényű célkitűzéseket, és ha jól emlékszem, 26 miniszter ellenezte ezeket a kötelező célkitűzéseket, egy miniszter támogatta ezt az elképzelést. Az az irányelv, hogy kötelező célkitűzésekkel és intézkedésekkel dolgozzanak, miközben a parlament nem akar ilyeneket, most független attól, hogy van-e ilyen irányelv vagy nem, Önnek mi a célja, milyen módon lehet ezt kieszközölni? Tudjuk, hogy ezt a 20%-os arányt is elég nehéz lesz elérni. Köszönöm. Gut, ich habe auch noch zwei, drei kleine... Nekem is lenne két-három apróbb kérdésem. Wir haben festzustellen... Az első dolog, hogy ugye be kell ruházni az erőművekbe, és az én országomban is az a probléma jelentkezik erőteljesen, hogy egyes pénzügyi befektetők nem akarnak beruházni, nem tudnak beruházni az ilyen erőművekbe, mivel már beruháztak más hálózatokba. És itt eh, tulajdonképpen a harmadik energiacsomag értelmében nem tehetik ezt a, a belső piacra vonatkozó eh, harmadik csomag eh, kapcsán nincs erre lehetőségük. A második kérdés, megújulók, ön utalt arra, hogy erőteljesebb európai fellépésre lenne itt szükség. Mire gondol ezzel kapcsolatban? Ez azt jelenteni, hogy a támogatási rendszerek olyan formában, ahogy ezek léteznek nemzeti szinten, most felváltásra kerülnek európai megfelelőkkel? Ezzel talán hatékonyabbak lennének akkor a, a rendszerek? Megint elment sajnos a mikrofonja az elnök úrnak. De a harmadik kérdés, Az energiapolitikai döntések hatásai az iparra, ez hogy ítéli meg? Van egy új vita folyamatban, arra vonatkozóan, hogy egyre kritikusabban szemlélik azokat a döntéseket, amiket hozunk erre az ágazatra vonatkozóan. Talán amiatt is, mert az energia, energiáért fizetendő ár is egyre-egyre nő hol vannak a határok, hol vannak azok a határok, amelyeket meg kéne húzni, hogy ne terheljük az ipart. Erről is el kéne gondolkodni, nem pedig csak a célokról, mert nyilván fontos a CO2 csökkentés célja, de hogyan tudom megtartani az ipart Európában, ez is egy nagyon fontos aspektus. Nem látok több felszólalót, nekem sincs ötletem több kérdésre, úgyhogy visszadom a szót a biztos úrnak a válaszra. Elnök úr, talán hátulról kezdeném, és az utolsó pontot válaszolnám meg. Ha a novemberi helyzetet megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ha jól megy minden, akkor Európában meg lesz a stagnálás, ha nem, akkor minden a visszájára fordul, és dekonjunktúra lesz. Általában ugye növekedésről szóló jelentéseket hagyunk jóvá, de kérdés ez, hogy akkor lesz ilyen a jövőre nézve, hiszen jövőre nem lesz növekedés. Legalább tíz tagállamban van csökkenő tendencia, Azokban a tagállamban, ahol pedig valami nő, akkor ez nagyon-nagyon soványka növekedési ráta. Úgyhogy az okos energiapolitika, az ipar és a klíma védelme kapcsán egyre-egyre érzékenyebb kell, hogy legyen a problémák felé. Az pontos és fontos, hogy Olaszország, Németországban és több más tagállamban, Belgiumban is például, Csehországban ahol az energia, az áramköltségek és a nyersanyagok kérdése fontosabb szerepet játszik, mint például a bérköltségek. Ha acélról, alumíniumról, kerámiáról, műanyagokról, papírgyártásról beszélünk, részről, élelmiszerekről, vegyipar, és még sorolhatnám. Ennél fogva nagyon szívesen dolgozom önökkel, hiszen önök ipari és energiaügyi szakbizottság, akik foglalkoznak a kutatással is. Szívesen visszatérek arra a kérdésre, hogy melyik iparpolitika tudja megőrizni a munkahelyeket, és melyek azok a lépések, amelyek úgymond előzik az ipart innen. Nos, akkor térjünk rá az egyes kérdésekre. Ha az kerül megfogalmazásra, hogy, hogy az atomerőművek bezárása nem a feladatom, Hát ez azért nem teljesen igaz, mert én objektíven semleges akarok maradni, és azt mondtam, hogy a stresszteszt nem azt hozza magával, hogy védjegyet ad majd az összes meglévő atomerőműre, és nem lesz automatizmus sem, tehát nem fogja automatikusan az atomerőműveknek a bejár, bezárását magával hozni. De, hogyha az eredmény az, hogy pozitív, és esetleg a a javítás rendben menne, főleg, hogyha az költséghatékony. Lehet-e olyan ajánlást tenni, hogy ne eszközöljünk javítást? Ezt, mint opció, igenis lehetőnek, lehetőségnek tartom. Nem lehet a jelentést megfogalmazni jövő év március-áprilisa előtt. Miért? annál fogva, hogy három lépcső stressztesztet hajtunk végre. Az első ugye az energiavállalatoknak a saját tesztje, a második a nemzeti hatóságok általi ellenőrzés, ami folyik, és erre idő kell. December 31-ig van erre szükségük, és utána megérkeznek hozzánk a jelentések, mi pedig januárban kezdjük el a peer review-t európai szinten, tehát az osztrák, Fissenheimben a franciák, majd Philipsburgban, a finnek. A saját országukban, a belgák is a saját országukban, a szlovének is a saját hazájukban, 7-8 férfi és nő, megkezdi a munkáját, munkáját és 8-10 hétig dolgozik. Nyilván az evaluációhoz is szükség van további pár hétre. Ennél fogva áprilisnál korábban nem várható ez a jelentés. Az alaposság, azonban azt hiszem, hogy itt fontosabb, mint a gyorsaság. A parlamentben egy jelentésen dolgozunk, hogy a materiális jogalkotás a biztonságosabb atomenergiát hogyan tudná szolgálni. A tanástól is van egy megbízásunk, hogy ne csak 2014-től, ahogyan eddig terveztük, hanem már mostantól a nukleáris biztonsági dossziét gyorsítsuk fel, és így jutunk el akkor 2012-ig. A harmadik energiacsomagra vonatkozóan is érkeztek kérdések. Az elmúlt évben és 2011 első felében tanácsot adtunk, és hát fel is szólítottuk a tagállamoknak, majd pedig szeptemberben több szerződés sértési eljárást indítottunk. 17 tagállam, amelyek, vagy akár 18 van, ahol gáz és áram területén a megvalósítás az átültetés kapcsán még lemaradást mutatnak. Ez a legszigorúbb, legélesebb fegyverünk, de ezt kell alkalmaznunk. Arra építünk, hogy ennek révén bizonyos tagállamok most önszántukból átültetik majd a gyakorlatba a csomagot, ha nem így tesznek, akkor pedig majd a bírósági ítéleteket kell kivárni. A kancellár asszony egy fél mondattal az első Valdelup Mini pipeline megnyitásakor Medvegyevvel szemben és az orosz partnerek jelenlétében azt mondta, hogy ha az európai jogalkotás nem kerül megértésre, akkor felül kell vizsgálni, hogy nem kell-e azt megváltoztatni. Az én olvasatomban a harmadik energiacsomagot igenis megértik, csak nem fogadják el. És ez nagy különbség, kérem szépen. A Gazprom és az oroszok nagyon okosok, túl okosak is, százszerzékosan megértik, hogy miről van szó, de nem akarják. Az oroszok a gázt, a gáztársaságok, a pipelánok birtokosai akarják lenni, sőt a helyi gázművek birtokosai akarnak lenni, sőt, még ha lehet, akkor Gazprom feliratú futballcsapatoknak is a birtokosai akarnak lenni. Tehát az egész értékláncot felügyelni és birtokolni szeretnék. 2009-ben hát lehet, hogy lehetett volna erről szó, de önök és a tanács másként döntöttek. Azaz, operatív szinten a termelést, a, az eladást és a szállítást szétválasztották. És ezt mindenki betartja. Az e, e, energiavállalatok Európában és a harmadik országbeliek is nincs ismeretem problémáról arról, hogy Norvégiából lönne ide gáz, és aztán azt tovább ö, ö, adják. Ugyanígy Algériával kapcsolatban nincs probléma, de az oroszok másként akarják. És ők nyomást is ö, gyakorolnak. Azt kellene mondanunk, hogy azért az oroszok továbbra is a legfontosabb partnereink, de hogyha van nyomás, akkor ellennyomást is kell gyakorolni. Úgyhogy még egyszer mondom, megértettek bennünket az oroszok, most már el kéne, hogy fogadják. És hát ezen dolgozunk. Úgyhogy a félmondat dacára amit a Merkel asszony mondott, ez a véleményem. Aztán van egy másik tagállam, Németország sem tudja módosítani a harmadik energiacsomagot. Erre akkor lenne szükség, hogyha a bizottságnak lenne erre nézvést egy kezdeményezése, ami nincs, és a parlament döntése is szükséges lenne hozzá, de a parlament sem akar ilyet. Tehát gyakorlatilag minden kártya, minden adóász, ami kezünkben van. Aztán ott van még a déli áramlat. Hát tulajdonképpen ez egy terv még, és meg kell állapítanunk, hogy számos tagállam, részben azok, ahol önök is ott vannak a választókerületeik, aztán vannak olyan kormányok, amelyeknek a párcsaládjához tanul, tartoznak önök, azok leültek tárgyalni valamilyen szinten a South Stream-mel, a déli áramlat, és ezt el kell fogadni. De ez nem könnyíti meg a munkánkat de nincsenek meg ugye a nyomvonalak, a nyomtávok, és nincsenek még igények a kivételszabályozásokra a harmadik energiacsomag vonatkozásában. Úgyhogy a déli áramlat tulajdonképpen egy kicsit hogy a levegőben lóg, nincs szükség még szabályozásra a részünkről. Ha a tervezés már egy kicsit előrehaladottabb stádiumba lép, akkor minden tagállam, amely ugye szomszédos lenne ezzel a pipeline-nal, megkapja a tájékoztatást az orosz partner véleményéről, és nyilván tanácsot is fogunk kérni, hogy vezetőségi szinten döntést hozzunk. De a tervezésnél, a South Stream-mel kapcsolatban azt kell megállapítanunk, hogy vannak európai gázszolgáltatók is, akik benne ülnek ebben a pipeline-ban, ebben a hajóban egy német, és többek között egy francia is. És ez egy állami, részben állami, a GDF. Ez sem könnyíti meg a munkánkat. Palagázzal kapcsolatban teljesen egyértelmű az álláspontunk, hogyha a tagállamban megvan az elfogadása hogy a demonstrációs projekteket kivitelezzék, és a tagállamok azon az alapon, hogy a saját környezeti joguk alapján és az európai idevágó, idevágó jogszabályok alapján ezt ki akarják próbálni, akkor azt támogatjuk. Lengyelországban jelenleg próbára is teszik ezt a palagázt. Nem hinném, hogy a palagáz helyettesíteni tudja a tradicionális gázt, de a konvencionális, hagyományos gáz kiegészítéséül szolgálhat. És az import függőséget is csökkentheti. A Horizon 2020 és a kutatás kérdése. Jó kapcsolatban vagyok a kollégával, és a bizottságon belül az energiakutatásért is én felelek. Minden egyes programot, amely jelenleg fut, azt folytatni fogjuk és bizonyára több forrást is fogunk kapni. A teljes kutatás a 7 éves keretben 80 millió euró volt, az ITER ebből ebben nem számít bele, de remélem, hogy e ezzel kapcsolatban lesz parlament és tanács között döntés. De azt el tudom mondani, hogy az éves konferencián, az ITER konferencián Kadarásban Az amerikaiakat, kínaiakat meglepi azt, hogy Európának nincs pénze. Tudjuk, hogy válság van, de ha még a szerződéseket se tartják be, hát ezen tényleg elcsodálkoznak. Úgyhogy az ITER szinte gúzsba köt bennünket, miközben hát jó lenne, hogyha itt előre tudnánk lépni, és a bizottság és a tanács tesz valamit. 80 millió a kutatásra. 10-13 százaléka ennek az összegnek az energiakutatásra lesz számba. És ha tudom, hogy évente mennyi áll rendelkezésre, akkor nyilván jó lenne a jövőben majd arról tárgyalni, hogy akkor mik legyenek a súlypontok az energiakutatásban itt Európában. Mert akkor 2014-ig van még egy kis időnk. Volt egy olyan kérdés is, ami az offshore-ra vonatkozott. Ön kérdezte ezt. Azt tudom ezzel mondani, hogy nem legfelső sztenderdeket kívánunk meghatározni a biztonság tekintetében, hanem minimum követelményeket fogalmazunk meg. Leegyszerűsítve, mit jelent ez? A britek nagyon jó szinten állnak a saját biztonsági sztenderdjeikkel kapcsolatban, de Norvégiában van még két-három szigorúbb szab előírás. Ez azt jelenti, hogy a legjobb gyakorlatot kell szem előtt tartanunk. És arról is szó van, hogy a földközi tengeren és a fekete tengeren részben ugye tudjuk, hogy rosszabb sztenderdek vannak érvényben, de semmelyik tagállam nem vezethet be a mi általunk megszabott sztenderdek fölé menni, tehát még szigorúbbakat elvárni. Londonban a kormányjal és az olajtársaságokkal tárgyalásokat folytattunk, és ott inkább az az aggály fogalmazódott meg, hogy Európa egyáltalán meg tud-e egyezni. Tehát ha én és az önök részéről egyfajta reklám jönne az EU-s irányelv érdekében, akkor ez nagyon okos célt szolgálna. Aztán biztonsági sztenderdek az erőművek, atomerőművek tekintetében Londonnak az értelmezése a biztonság tekintetében magasra helyezi a lécet, főleg az átláthatósággal kapcsolatban, és meg kell mondanom, hogy a támogatásukra van szükségem, mert a brit kormány materiális standardeket vár el szigorúbb szabályokat fogad el. Aztán az iLook tematika. Tavasszal lesz egy hatástanulmány erre vonatkozóan, és egy jogalkotási javaslatot is előterjesztünk, és nagyon szívesen jövök el majd ide önökhöz, azzal a képviselővel, aki nincs itt, mert beteg, jövő évben a húsvétot követően leülni tárgyalni. Még egy döntő kérdésünk van a hálózati biztonsága kapcsolatban, ahol itt a standardizálása nagyon fontos, ugye az intelligens számlálók, az intelligens hálózatok, itt tavasszal további egyeztetésnek nézünk elébe, és aztán európai nagy régiókról beszélünk, ugye Észak, Nyugat, Írország és Dánia, Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, Luxemburg, Belgium és Franciaország és aztán Norvégia is ott van partnerként, és az Enzoin keresztül gyakorlatilag az északi tengerről behozott áramot az interkonnektereken keresztül megtörténhessen a, a, a szállítás. Nyilván a szabályozóknak kell itt a szállítási árakat meghatározni, hogy a beruházásra az ösztönzés az ott legyen. A bankok részére is, illetve hát nyilván a, a vállalatok részére is, az üzemek, a cégek számára. Energiaszegénység. Nagyon komolyan veszük ezt a témét, témát, úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az energia ára ne szökjön az égbe. Hogyha mondjuk legitimek a biztonsági beruházások, de azért tudjuk, hogy az energia árban nagyon sok minden integrálva van, ami nem feltétlenül indokolt, mert mondjuk a megújuló előforrások nem a legoptimálisabb helyen kerülnek kiaknázásra. És éppen ezért mondom, hogy a megfizethető meleg, a hő és az áram olyan téma kell, hogy legyen, ami mindenkit érint. Mert nem szabad a társadalmat hagyni, mármint a társadalmi ollót, a különbségeket még jobban megnyílni. Úgy tekintünk magunkra, hogy a CO2 kibocsátás és a 20%-os célkitűzésben jó, jó felé haladunk, ütemszerűen, ütemtervnek megfelelően haladunk. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy hogyha a CO2 célokon túllövünk a következő években, akkor lehet, hogy a válság lesz ennek az alapvető oka. Mert ha már nem dolgoznak az üzemek, ugye, és nem füstölögnek a kémények, hát akkor a CO2 kibocsátás az tényleg se, nulla lesz, de innovációként kell ezt felfogni. Amikor a gazdaság nő és a konjunktúra felendül, akkor lehet, hogy már probléma lesz. És az utolsó pont, utolsó előtti pont, akarunk-e új kötelező célkitűzéseket a 2020-as programon túl, vagy nem. Én lehetőségnek tartom ezt, de nem tartom kötelező erejének. A vitánkban az Energy Roadmap kapcsán erről még tárgyalhatunk. A magasabb CO2 csökkentési célt, az energia gazdaságra nézve, és mindenképpen fontosnak tartom 2050-ben, hogyha kibocsátás nélkül kívánunk dolgozni, akkor nyilván 2030-ra alacsonyabb CO2 kibocsátás értékekkel kell dolgoznunk. Ha pedig a megújulókra gondolok, akkor nagyon érdekel a következő trend. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a 20% legyen a primér energia egy, egyvelekben, 10% pedig a, a, az ágazati e, transportban. És ez a 10% az utóbbi ágazatban ugye bioüzemanyagokat e, jelenti. Az első generációs bioüzemanyagoknak a minőségéről nem vagyok teljesen meggyőződve, és addig, amíg el nem jutunk ezeknek a második generációjuk, és ezek nem kapnak nagy szerepet. Én azt gondolnám, hogy a magasabb kötelező érvényű célkitűzéstől tartózkodjunk, főleg, hogyha autó és a közlekedés kapcsán ugye ezeket szuszakolnánk bele az, az autókba, üzemanyaként ez nem lenne célra vezető. Nem ez lesz a nagyobb fenntarthatóság záloga. Ami pedig az áramot illeti, a 20% az energiaegyvelekben azt jelenteni, hogy 10% lesz, ami jut a transportra, 20%-ban, 35%-ban viszont az áramra. És ezt elfogadja a legtöbb tagállam. Ausztria 50%-ot is bele beajánl, 45-öt Dánia, de összességében az átlag tehát 35% és akkor itt lesz érdekes, hogyha a 2030-ra még magasabb arányt szeretnénk kieszközölni, mondjuk 45%-ot az áram kontextusában, mire lenne szükség? A hatályos Lisszaboni szerződés alapján minden egyes 27 tagállamnak az egyetértésére volna szükség. Nem lehet csak többséggel dolgozni, hiszen ez a tagállami kompetenciába tartozó terület. Tehát mind a 27 tagállamnak a döntésére van szükség, és ha kivesszük a két nagyon fontos európai országot, kérdés, hogy ugye hozzájárulnak-e a 45%-os részarányban. Ne felejtsük el, Lengyelországban 90%-ban szénből nyeri az energiáját. El tudják képzelni, hogy 50-55%-ra lemennek, amikor máshonnan kéne előállítani ezt a, az áramot? Úgyhogy legyünk azért óvatosak, nem szabad nagyon nagy illúziókat kergetni. A másik dolog, ugye ott van Franciaország, 76%-ban atomerőművekből állítja elő az áramot. És akkor itt megint csak állítsuk ezt szembe az 55%-kal. A zöldek nyomják ezt az elképzelést, Sárközi kevésbé támogatja. Úgyhogy ezt az egész vitát azt gondolom, hogy nagyon nyitottan kell ö, körüljárnunk, végigkísérjünk, hiszen persze lehet, hogy mindenki beül a hajóba, amikor a megújulókra nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni, főleg a célszámok tekintetében. Az utolsó dolog pedig az energiahatékonyság. Itt most először a tanácshoz fordulok a kéréssel. Legyünk őszinték, tudom a parlament Bencen kollégán keresztül és más kollégákon keresztül azt preferálja, hogy kötelező célok legyenek. 20% kötelező. A tanácssal többször tárgyaltam erről. Holnap egyébként megint tárgyalunk erről. Egész délelőtt. A fő téma holnap 10-kor kezdődően éppen ez. Vagyis a tanács elutasította ezt. Talán Dánia pont nem Dánia még kész is lenne erre. A többiek mind elutasították ezt. Az egészet nem akartam szakadékba vinni, ezért a két szakaszos stratégia következik. Most az intézkedés, aztán két-három év múlva a kötelező jelleg, ha nem működnek az intézkedések, de placebo, tisztán placebo intézkedéseket én nem akartam. Kötelező auditokra van szükség a nagyobb cégeknél, ezért aztán az 1,5%-os csökkentés energiacégként vagy országonként választhatnak, ez opció évente. 3%-os cél pedig a középületeknél. Most ezt megint csak nem akarják a tagállamok. És azt mondják, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Kész vagyok én a rugalmasságra, azonban ez azt jelenti, hogy kötelező 20%-os cél. Ezt megkaphatják a tagállamok. Egy dolog nem megy, hogy nincs kötelező cél se, és nincsen kötelező intézkedés, rugalmasság van, viszont ez a rugalmasság nem tud célt elérni. Ez így álszent dolog. És egy ilyen punchingból vagyok, ide-oda ütögetnek, mint a teniszben az érintettek, a parlamentben, különböző vélemények vannak, úgy alapesetben, de a lehetőségét látom annak, hogy megállapodjunk. De a tanácsban, ebben a témában, persze vasárnap mindenki jót prédikál. Az egy dolog. De hétfőtől péntekig nagy a különbség. Minden egyes vasárnapi prédikációban az szerepel, hogy low hanging fruit. Az alacsonyan lógó gyümölcsöket szedjük le először. Az energiahatékonyság az a legolcsóbb dolog Európában, a legolcsóbb energiaforrás, de hétközben más a helyzet. Hogyha vegyünk egy, egy laktanyát, egy lakóépületet, eh, vagy iskolát, hogyha energiahatékonyát tesszük, teljesen renováljuk, a tetőt meg kell csinálni, a falat meg kell csinálni, a vezérlést, a fűtést, a hűtést, stb. Ez négyzetméterenként 800 euróba is kerülhet. Ez 5 év alatt nem fog megtérülni. Ez 20 év alatt térül meg, vagy több. És a kérdés most az, hogy a 60 év, éven felüliek készek arra, hogy beruházzanak, és majd a gyerekek öröklik az előnyöket, ugye, az alacsonyan lógó gyümölcsöt, erről beszélünk. Vannak, akik azt mondják, hogy inkább Majorkába repülök nyugdíjasként, mint sem a házamba ölöm a pénzt. A politika esetében pedig azt mondják, pénz nincs, itt a válság, költségvetési csökkentések, minden. Fogadni merek. Berlinben is, de Stuttgartban is így van ez de Aténban aztán még inkább, Madridban, Lisszabonban, Dublinban, mindenhol. Az energiahatékonyság úgy működik, hogy ezt dobják ki először, hogyha spórolni kell a költségvetéssel. Vagyis azt akarom mondani, csak akkor működik ez a beruházás, hogyha ez prioritást jelent ami azt jelenti, hogy szükségessé válhatnak későbbi kiigazítások. Tehát a kérdés az, legyen energiahatékony az iskola épülete, de akkor legyen mondjuk több gyerek osztályonként, mert kevesebb a tanár. Mérlegelni kell, ugye valahonnan a pénznek jönnie kell. Erről szól az egész. Legyen kevesebb rendőr? Le legyen energiahatékony a kapitányság épülete? Vagy kevesebb szolgáltatás az államtól, de jobbak a laktanyák és a tornacsarnokok? Vagyis a vita nagyon érdekes lesz. És talán arra is rájövünk, hogy a végrehajtásban a varázs szó azt jelenti, hogy éveken keresztül tart az, amíg megtérül valami, akár 20 évig is, mit mondtam. Köszönöm szépen, kellemes tanácskozást. Már a következő kommentár az ajtó előtt, vagy következő biztos az ajtó előtt áll. Köszönöm szépen a vitát.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 Dámy a pánové, bude... Hölgyeim és uraim, folytatjuk. Energiakérdésekről fogunk beszélni. Elnézést szeretnék kérni eh, Roy Ernök úr nevében. Megkért engem, hogy helyettesítsem. Úgyhogy mostantól csehül fogok beszélni. Üdvözlöm körünkben Potosnyik biztos urat, aki egy nagyon fontos témát hozott nekünk. Ez pedig nem más, mint a hatékonyság, a növekedés és az európai erőforrások használata. Megkértem őt, hogy 15-20 perces beszámolót tartson nekünk, utána pedig lehetőség lesz kérdéseket feltenni. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt bizottsági tagok! Először is szeretném elmondani, hogy örülök, hogy ismét itt lehetek a régi bizottságomban. Rendszeresen kapcsolatban voltam az ITRÉ-vel, amikor tudományért és kutatásért felelős biztos voltam. És nagyon szívesen jöttem ismét vissza, hogy elmondjam önöknek a környezetvédelmi politika legújabb fejleményeit. Miért is? Azért, mert az elmúlt két évben próbáltam a környezetvédelmi politikát megfelelően beilleszteni a gazdasági, ipari és innovációs politikába. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken lehet a legnagyobb előnyt kinyerni a környezetvédelemből. Az a parlament által elfogadott környezetvédelmi jogszabályok az európai polgároknak tisztább levegőt és vizet hoztak, büntetjük a szennyezőket, és továbbra is ebben az irányban kell tovább munkálkodnunk. De jobb, hogyha eszközöket és ösztönzőket vezetünk be azért, hogy ne keletkezzen szennyeződés, és hogy viselkedésünk, termelési és fogyasztási szokásaink fenntarthatóak legyenek a termékek életciklusa és az ellátási láncok folyamán. Az ebből a megközelítésből származó előnyök nem csak a környezetvédelemben jelentkeznek. Jövőbeli globális versenyképességünk azon múlik, hogy tudjuk-e hatékonyabban használni az erőforrásainkat. Hadd magyarázzam meg. A 20. század alatt a világ népessége négyszeresére nőtt, gazdasági termelése pedig 40-szeresére. 16-szorosára növekedett a fosszilis energiafelhasználásunk, 35-szor annyit halászunk, és kilencszer annyi vizet használunk. Ezt nevezték nagy gyorsításnak. Száz évvel ezelőtt másfél milliárd ember élt a Földön, és ez a növekedési ütem még megfelelő volt. Egészség, jólét és gazdagság járt a nyomában. De nem régen született meg a 7 milliárdodik ember a Földön néhány héttel ezelőtt. 140 ezer ember születik naponta, és ez azt jelenti, hogy a régi növekedési ütemünk már nem fenntartható. Vagyis a minden marad a régiben eh, típusú forgatókönyv alapján 2050-re háromszor annyi erőforrásra lenne szükségünk. De a világ nagyobb ökoszisztémáinak 60%-a eh, már eh, leromlott állapotban van, vagy nem fenntartható módon használják. Vagyis nem maradhat minden a régiben. Az első üzenetem az önök számára az, hogy az, energi- az erőforrás hatékonyság nem döntés kérdése, ez elkerülhetetlen. Az egyetlen dolog, amiben dönthetünk, az, hogy ezt most kezdjük el, vagy megvárjuk, amíg a körülmények erre kényszerítenek minket, és amíg a legfontosabb erőforrások kifogynak és drágává válnak. A korlátozott erőforrásokkal rendelkező Európában, Euró- világban Európának nem jók a kilátásai. Ahogy Bujtikoffer úr jelentésében is láthatták, energiaforrásokban, ásványokban szegények vagyunk. A rézérc 48%-át külföldről vásároljuk, a cink és bauxit 64, a nikelnek pedig 78%-át vásároljuk külföldről. Az összes kobalt, platina, titán és vanádium készletünket külföldről importáljuk. Mivel igencsak függünk az importtól, azt várhatnánk, hogy hatékonyan kezeljük az erőforrásainkat. Mégsem tesszük, mégpedig azért, mert az elmúlt 150 évben reálértékben csökkent ezeknek a termékeknek az ára, leszámítva az időnként bekövetkező háborúkat és olajválságokat. Ugyanakkor a munkaerőköltség folyamatosan emelkedett. Versenyképességünk érdekében minden leleményességünkre szükségünk volt, hogy a megnövekedett költségeket a munkaerő termelékenységének javításával ellensúlyozzuk ugyanebben a 150 évben meghúszoroztuk a munkaerő termelékenységét. Ez az egymást erősítő ciklus a költségek és a termelékenység között, ez volt az, ami előre eh, segítette az innovációt és a technológiai haladást. De az olcsó és bőséges erőforrások ideje lejárt. Az elmúlt évtized nyersanyagár emelkedése eh, eltüntette azt az előnyt, amit az előző évszázadban élveztünk. Manapság az anyaköltségek a gyártóiparban több mint a 40%-át adják ki a teljes költségnek, miközben a munkaerőre csak 20%-ot fordítunk. Ebből egyértelmű, hogy ugyanerre a leleményességre és innovációs készségre van szükség, ahhoz, hogy növeljük az erőforrásaink termelékenységét, hasonlóképpen, ahogy a múltban a munkaerő termelékenységét növeltük. Biztos vagyok benne, hogy az emelkedő nyersanyag árak láthatatlan keze végül majd elindít minket az erőforrás hatékonyság irányába. A probléma csak az, hogy az árak nem mindig tükrözik a környezetvédelmi hatásokat, vagy az erőforrások megfogyatkozását. A tiszta levegő, a tiszta víz, a halállomány, vagy az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásoknak nincsen megfelelő működő piaca. Ahogy az energiahatékonyságról szóló zászlósajó közleményezésben is kihangsúlyoztuk, egyértelmű jelet kell adnunk a vállalkozásoknak, és rendelkeznünk kell a magabiztos, magabiztossága, hogy a megfelelő befektetési döntéseket hozhassuk. Japán, Korea és Kína már megértette ezt a kihívást. Ez egyértelmű, hogyha megnézzük az ipari politikájukat. Európa számára az a kihívás, hogy az erőforrás intenzív növekedés évszázadai után csapdába estünk, az erőforrásokkal rosszul rosszul gazdálkodó infrastruktúrák, gazdasági és pénzügyi rendszerek, és az erőforrásokkal rosszul gazdálkodó üzleti modellek és emberi viselkedések csapdájába. Ha továbbra is kompetitívek akarunk maradni ebben az új paradigmában, akkor strukturális reformra lesz szükség. Cégeink számára a strukturális átalakulásban az a fontos, hogy a megfelelő ár üzeneteket adjuk meg nekik, úgyhogy legyen idejük befektetni, és meggyőződni arról, hogy az erőforrás hatékonyság az erőforrás árakkal párhuzamosan halad. A fogyasztás átalakítása egyértelműen komoly problémát jelent az ipar számára. De meg kell értenünk, hogy a kisebb anyagfelhasználás nem feltétlenül jelent kisebb profitot. Intelligensebb termékeket kell kialakítanunk, amelyek ugyanazokat a funkciókat el tudják látni kevesebb erőforrásból. És el kell adnunk a kapcsolódó szolgáltatásokat is. Új üzleti modellekre van szükség, és a nagyobb hozzáadott értéket, illetve az életciklusban való gondolkodást kell ösztönöznünk. És ki kell alakítanunk azokat a finanszírozási eszközöket és készségeket, amelyek megszüntetik a szűk keresztmetszeteket, eh, amelyek megakadályoznák az ilyen megközelítések kialakulását. Mostanáig arról beszéltem, hogy mit és hogyan, vagy mit és miért kell tenni. Az erőforrás hatékonyságról alkotott véleményükből világos, hogy önök értik ezt az érvelést. Most hadd térjek át arra, hogy eh, hogyan eh, kell ezeket végrehajtani, hogyan tudjuk leküzdeni a kézzelfogható akadályokat, a gazdaságunk, az üzletünk, a vállalkozások és a fogyasztók útjában. Hogyan tudjuk kiszélesíteni a szűklátókörűséget? Hogyan tudunk eh, nagy léptékű innovációs áttöréseket eh, ösztönözni, amelyekre néhány ágazatban olyan nagy szükség van? Hogyan hogyan tudjuk ösztönözni a vállalkozásokat arra, hogy új termékeket és szolgáltatásokat hozzanak a piacra. Éppen ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni a szeptemberben elfogadott úti terv az Euró, energiahatékony Európa felé. Ez nem az én személyes úti tervem, ezt a biztosok kollégiuma fogadta el. Ez egy közösen kialakított jövőkép arról, hogy hol kell tartanunk 2050-ben, és hogy jussunk el odáig. Ez még akkor is így van, hogyha én képviselem ezt a, az úti tervet. Az erőforrás hatékonyság már az Európa 2020-as stratégia eh, zászlóshajú kezdeményezéseként a középpontjában állt a strukturális gazdasági reformnak. Ez nem csak a környezetvédelmi napirenden foglal el előkelő helyet, hanem a fenntartható növekedés eh, felé vezető úton is. A zászlóshajó kezdeményezésre építve ez az úti terv eh, körvonalazza, hogyan kell eljutni a fenntarthatóságig a pozitív elköteleződés és valamennyi érdek gazda kölcsönös együttműködése révén. A növekedés és a jobb életszínvonal elérése az alacsony környezetvédelmi költségek mellett, ez a célunk, és ehhez kézzelfogható kezdeményezésekre van szükség. Az úti tervben mérföldkövek találhatóak, amelyeket 2020-ra el kell érni. Három központi terület van, hol élünk, mit eszünk és hogyan közlekedünk. Ennek az az egyszerű oka, hogy ez a három terület az erőforrás használat hatásainak 80%-át teszi ki. Az úti terv létező eszközökön alapul, a hulladékgazdálkodási jogszabályoktól a zöld közbeszerzéseken át, a kutatási tervekig és az ökodizájnig. De most először mindezt koherens keretbe foglalja, és mind a szakpolitikák, mind pedig az üzleti döntések megalkotását segíti. És először a strukturális gazdasági program szélesebb kontextusába integrálja ezeket. Az úti tervben nem szerepelnek részletek, hiszen mindössze 24 oldal hosszú. Nem szerepel benne minden új kezdeményezés vagy jogszabályjavaslat. 2020-ra mérföldköveket, prioritásokat és szakpolitikai irányvonalakat tartalmaz. Például 2020-ra a, a, föl, a hulladéktárolók megszüntetését, a káros támogatások fokozatos kivezetését és a környezetvédelmi adózás bevezetését jelöli meg. A fenntartható élelmiszerek, épületek és földhasználat szintén szerepel ebben a tervben. A, amit korábban is mondtam, az árakat megfelelően kell meghatározni, ezért csökkenteni fogjuk a környezet számára káros támogatásokat. 20 milliárd eurót fordítottunk a fosszilis tüzelőanyagok támogatására. A céges autók magánhasználatára vonatkozó adókedvezmény 54 milliárd euróba került évente 18 tagállamban ez a GDP-nek körülbelül fél százalékát teszi ki. Ezek a veszteségek mind pazarlást jelentenek, mind pedig terhelést a környezetre nézve. A munkaerő helyett a szennyezést és az erőforrások használatát kell adóztatni. A legjobban teljesítő tagállamok 10%-kal növelték ezt az adóztatást, ami 1,4%-kal emelhetné az Európai Unió GDP-hez képest az adóbevételeket. Ez csökkenthetné a munkaerőre kivetett adót vagy a deficiteket. Ezen a két területen a pénzügyi helyzet megszilárdítására is remek lehetőségek nyílnak, és ezért kellene ezt teljes mértékben integrálni a 2012-re vonatkozó éves növekedési stratégiába, amelyet néhány órával ezelőtt fogadtunk el és természetesen ugyanakkor ezek ösztönzik az ipart és a, vállalko- a háztartásokat a hatékony erőforrás használatra. Az úti terv elismeri annak szükségességét, hogy mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon eszközöket kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy mind a push, mind pedig a pull módszerrel ösztönözzük az innovációt, és a, a hatékonyság nem vezethet nagyobb fogyasztáshoz. Többet szeretnénk termelni kevesebb erőforrással, például az ökodizájn révén. Ami pedig a kereslet oldalát illeti, hozzáférhetőbb és egyszerűsített piacot szeretnénk a fenntartató termékeknek. Ide tartozik például az európai öko címke, az energia címke és a zöld közbeszerzés kritériumai. A piacon jutalmazni kell a környezetbarát termékeket. Ezzel segíthetjük azt, hogy a fogyasztók és a termelők megbízható információval rendelkezzenek az életciklus elemzés alapján. Ez ösztönzi a környezetbarát termékek termelését és vásárlását. És megfelel a, az igényeknek is. A legjobb termékek kialakítását és vásárlását ösztönözzük. Ezt a politikának is támogatnia kell az erőforrás hatékonyság a legtöbb innovációs partnerségnek középpontjában fog állni. A hatékony vízhasználatra vonatkozó innovációs partnerség 2012 közepén fog elindulni, és, közö- és szorosan együttműködöm Tajani biztossal a nyersanyag és a Csolos biztos úrral a fenntartható mezőgazdaság témáján. Három hét múlva el fogunk fogadni egy olyan programot, ami ezeket a szűk keresztmetszeteket célozza. Például a technikai, technikai tudás hiányát a, az alapkezelők és a befektetők körében. Ennek célja, hogy a környezetvédelmi kutatást kijutassa a piacra, és nagyobb részt jutasson a vállalkozásoknak a globálisan növekvő 1 billió euró értékű környezetvédelmi piacból. Több mint 30%-kal növeljük a fenntartható mobilitás, energiahatékonyság, hulladékkezelés és más témák vonatkozó befektetéseinket. 2030-ra ez megháromszorozódhat, de az erőforrás hatékonyság nem csak a zöld technológia haladásáról szól. Remélem meggyőztem önöket arról, hogy ettől az a e teljes gazdaságunk fenntarthatóbb és versenyképesebb lesz. Holnap a McKinsey egy jelentést fog közzétenni, a, amely arról szól, hogy az erőforrások termelékenységének javítása 2,8-3,5 milliárd dolláros lehet 2030-ra, és hogy ezek az intézkedések az, az erőforrás csökkenés egyharmadát ellensúlyozni tudnák. Az erőforrások használatának 1%-os csökkentése 23 milliárd eurót generálhat a vállalkozásoknak, és 150 ezer új munkahelyet teremthet. A haladó szellemű vállalkozások már megértették, hogy üzleti szempontból is előnyös az erőforrás hatékonyság. De ügyelnünk kell arra, hogy a mikrovállalkozások és a kisvállalkozások is a nyertesei, nem pedig a vesztesei ennek az átmeneti folyamatnak, amelyen bizonyára át fogunk majd menni. Ezeknek a cégeknek egyértelmű célokra és segítségre van szükségük. Hölgyeim és uraim, végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nem a versenyképesség gátjaként, hanem jövőbeli versenyképességünk zálogaként lássuk az erőforrás hatékonyságot. Nem az üzlettől védjük a környezetet, hanem arra használjuk az üzleti világot, hogy védjük vele a környezetet. Ez egy lehetőség számunkra, hogy összeadjuk erőforrásainkat. Az MV és az ITRE bizottság is közösen munkálkodik ezen a témán. Ez javára válik a környezetnek, és az európai vállalkozások versenyképességének is. Meg vagyok győződve arról, hogy a, az eladósodottság problémája, amely Európában mindenhol gondot okoz, fenntartható módon megoldható, de csak úgy, ha javítjuk a versenyképességünket. És jövőbeli versenyképességünk nem lehet fenntartható, ha nem veszi figyelembe a legnagyobb globális trendeket az erőforrás korlátozásokat, amelyek a legnagyobb globális trendek közé tartoznak, és sérülékenyé teszik Európát. Nem fogunk mindenben mege- megegyezni, de itt az ideje elkezdeni az együttműködést és a vitát. Nagy politikai és stratégiai baklövés lenne, hogyha elszalasztanánk ezt a lehetőséget. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much, Mr. Commissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Hübner asszony a következő, illetve az első, aki hozzászól. Köszönöm szépen ezt a nagyon értékes tájékoztatót. Tehát látjuk, hogy 50%-ban külső forrást használok. Szeretném felhívni a figyelmet a megújuló energiákra, napenergia, szélenergia került szóba. Nagyon keveset beszéltünk a vízenergiáról, pedig azt gondolom, hogy bizonyos területeken Európán belül például fel tudnánk használni bizonyos tározókat, hogy a vízenergiát jobban felhasználjuk, az elmúlt két napon sok mindenről tárgyaltunk, és azt gondolom, hogy a megfelelő erőforrások energiává alakíthatók. Mi a helyzet a recycling témájával? Milyen döntésekre van szükség európai szinten? Mit hasznosítsunk újra, ami visszavezethető a piacra, vagy például régi területeket és vagy a régi hulladék tárolókat is megpróbáljuk-e adott esetben újrahasznosítani, hiszen ott komoly nyersanyag található még. Ne csak a külső forrásokra hagyatkozzunk, hanem gondoljunk arra, hogy mi az, ami rendelkezésre áll. Belső forrásokról beszélt ön is egyébként a, az előadásában. Egy kérdés amit még feltennék. Tényleg az innovációt kívánják hangsúlyozni? Eléggé teszik-e? A recycling természetesen szintén komoly innovációs erőt jelenthet, és új munkahelyeket teremthet. A vízenergiában nagy lépéseket tehetünk. Új technológiáink vannak megoldásként ezen a területen, és szerintem koncentrálnunk kellene a belső forrásainkra, erőforrásainkra, és ezeket kellene hatékonyabban felhasználni. Azokat az erőforrásokat kell felhasználni, amelyek megújulóak. Lehet, hogy a saját piacunkat kellene a legtöbb forrásnak tekinteni, vagy a legjobb forrásnak. Köszönöm szépen, Johansson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Potocsnik biztos úrnak is az elmondottakat. Ez egy rendkívül érdekes előadás volt. Egyébként Ék asszony helyén vagyok itt ebben a szakbizottságban, őt helyettesítem. Göteborg környékét ismerem nagyon jól, nagyon komoly fejlett iparral rendelkezik ez a térség, ezért nagyon érdekel a feladat. Örülök az ön megközelítésének, hiszen egy erőteljes környezetpolitika nem jelenthet akadályt a gazdaság számára. Nem szabad így tekintenünk erre. Vonatkozik ez a kis és a nagyvállalatokra is. Itt inkább a lehetőséget kell látnunk, a feltételét kell látni annak, amely megvalósul a fenntartható gazdálkodás érdekében. Tehát az ön <clears throat> által elmondottakat üdvözlöm, és a jövőbeli munka során szeretném ezeket szem előtt tartani. Természetesen nagy jelentősége van annak, hogy a, az EU versenyképessége megmaradjon, mint ön is mondta, és az erőforrás függőséget csökkenteni kell. Ebben az összefüggésben szeretnék egy konkrét kérdést is feltenni. Ön azt mondta, hogy az európai erőforrásokat is fokozottabban kell fejleszteni. Erdőre gondolunk, ásványi anyagokra gondolunk, és talán, vagy pontosabban törekedni kellene arra, hogy javítsuk ezen a területen tevékenységet. Tud-e részletesebbet mondani erről, hiszen ez egy alapvető fontosságú tényezője a gazdasági fejlődésnek. Az én hazámban és más északi országokban és a, látjuk, hogy a globális versenyben az úgynevezett eh, értékes fémek eh, fokozottabb jelentőségre tesznek szert, az ilyen technikai felhasználású fémekről beszélünk. Nyilván törekedni kell a nagyfokú újrahasznosításra, ez egy fontos feladat, de nem tekinthetünk el attól, hogy az európai erőforrásokat eh, kiaknázzuk méghozzá jobban. Köszönöm szépen. Szeretnék rákérdezni. Egy dolgot nem igazán értettem meg. A biztos úr egy másfajta számításról beszélt, amikor az energiárak kerültek szóba. illetve az árképzésről beszélt a termelés során. Azt mondta, hogy a jelenlegi árképzés nem kielégítő és hogy az anyagköltségek csökkentendők, ezzel egyet is tudok érteni, de hát a munkaerőköltséget is figyelembe kell venni. Nem lehet, hogy a munkaerő drágul, és az anyag is drágul. Ebből aztán számos konfliktus adódik, és persze vannak költségei a társadalombiztosításnak, és egyebek is járulékként hozzájönnek. Hogyan képzeli ön ezt az árképzést? Van-e konkrét elképzelés erről? Lehet, hogy a termelési folyamatban később jelenítjük meg ezeket, és a kalkuláció más ponton indul Lehetőleg kevés nyersanyagot kell felhasználnunk, vagy szabad felhasználnunk, ez, le, ez a cél. És nyilván mindig van egy energia ekvivalens minden egyes anyagnál. A nyersanyagoknak van egy energiaértékük, de csak akkor, ha felhasználjuk őket ha a földben marad a nyersanyag, akkor ez tisztán elméleti érték. Nyilvánvaló, hogy az ár a szerint nő, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a nyersanyagokkal. Bizonyos termelési folyamatok igencsak energiaintenzívek, viszont a vég árban, tehát a végső árban ez nem mindig jelentkezik. Nem lenne szerencsés, hogyha az Európai Bizottság készítene egy táblázatot, amely áttekintést tartalmaz az összes anyagra vonatkozóan, amit nálunk gyártunk, és hogy ennek milyen az energia ekvivalense, hogy ki tudjuk számolni, hogy mennyi energiát fektettünk egy adott anyag előállításába. Kelly úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Firstly, Köszönöm szépen elnézést. Köszönöm szépen hogy eljött ide közénk, és elnézést kérek, hogy későn jöttem, mert a saját országomból a számvevőszéki tag érkezett egy meghallgatásra. Minden esetre a versenyképesség nagyon fontos, amit említett, és hogy természetesen meg kell védeni a környezetet a gazdasági tevékenység hatásaitól. Ez nyilvánvalóan a világ többi részéhez képest van egy versenyhátrányunk Európában. Hogyha 20%-os CO2 kibocsátás csökkentés, akár 30%-ot is mondanak már 2020-ig, és versenyképesek tudunk-e maradni emellett, hogyha sőt, hogyan tudjuk növelni a versenyképességünket, hogyha a nagy játékosok, az amerikaiak, Japán és Kína úgy döntenek, hogy nem tartanak velünk ezen az úton. És 5-10 év múlva előfordulhat, hogyha mi vagyunk a jó polgárok, és foglalkozunk a környezetünkkel, elérjük a céljainkat, sőt, meghaladjuk a céljainkat, csak hogy gazdaságilag mi hozzuk a rövidebbet. Köszönöm szépen. Next, Madam Ticau. Köszönjük szépen, most pedig Ticau asszony kap szót. Domnule președinte, Vreau și eu să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută și aș vrea să mă refer... Köszönöm a biztos úrnak a prezentációját, és szeretném a kitermelési ipart említeni, például a szén esetében. Tudjuk, hogy ez egy stratégiai energiaforrás az Európai Unióban, és a stratégiában, amelyet szeretnének a jövőben kialakítani, nagyon fontos, hogy legyenek új munkamódszerek a szénnel kapcsolatban, hatékonyabb módszerek, amelyek kevesebb, kevésbé szennyeznek. Vannak más országok, például Kína, ahol már vannak olyan hőerőművek, amelyek kevésbé szennyezőek. Ezért gondolom, hogy ha az erőforrás hatékonyságról beszélünk, akkor ezzel egy időben gondolni kellene olyan erőforrásokra is, amelyek nem maradhatnak kiaknázatlanul. Ezek vannak itt Európában is. Ezeket nem szennyező módon kell kitermelni, de ehhez természetesen be kell fektetni a kutatásba annak érdekében, hogy a jövőben mind az, ami szénen alapul, szennyezésmentesen valósulhasson meg, ami pedig az atomenergiát illeti. Ez az Európai Unió energia mixének egy fontos része egy olyan nyersanyagról beszélünk, ami nekünk nincsen, ez az urán. Az atomenergia viszont segíthet a széndiokszid kibocsátás csökkentésében. A tagállamok ma rendelkeznek a, azzal, azzal a hatáskörrel, hogy döntsenek az energiamixükkel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben előnyben kell részesítenünk az erőforrás hatékonyságot. Ami azt jelenti, hogy az atomerőműveket továbbra is használnunk kell, természetesen biztonságosnak kell lenniük. Hadd hívjam fel az önök figyelmét még az a megújuló energiaforrásokra, amelyek egyre nagyobb részét teszik ki az energiamixnek. Vannak szélfarmok, és napenergia parkok, amelyeket lezártak. És miért? Azért, mert az elektromos hálózat nem tudja felvenni a nap, napkollektorok által termelt energiát, és két milliárd eurót fektettünk bele. Például Spanyolországban 5 milliárd eurót fektettek be, Olaszországban 2 milliárdot. De végül mindezeknek a szél- és napfarmoknak egy részét lezárták, azért, mert a hálózat nem volt képes a megtermelt energiát befogadni. Vagyis látnunk kell, hogy milyen típusú energiát termel Európa, és hogy mit tudunk valójában használni. Még egy dolgot szerettem volna mondani. Az ivóvizet. Az ivóvíz szűkös erőforrássá vált, és még Európában is, hogyha figyelembe vesszük a klímaváltozást egyre több sivatagos régió van kontinensünkön, és a mezőgazdaságban, illetve a lakosságnak is szüksége van ivóvízre, és de az ipari folyamatokban is. Ezért gondolom úgy, hogy stratégiát kellene készítenünk kizárólag az ivóvízre és annak hatékony használatára. Ez most már szűkös erőforrás, és ennek a kutatásába is be kell fektetnünk. Köszönöm. Pane komisaři, to byly všechny dotazy mých kolegů. Biztos úr, ezek voltak a kérdések, amelyeket a kollégák tettek fel, és most azt kérem, hogy válaszoljon ezekre. Azt hiszem, valamennyi téma rendkívül fontos. Hübner asszonynal kezdem, ha megengedik azok a kérdések, amelyeket feltett. Nyilván a víz, a vízzel kezdem. Az utolsó kérdés is erre hivatkozott. Pika asszony kérdése. Természetesen a víz az egyik olyan erőforrás, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. A vízkeret irányel született nemrégiben, amelyben leírják, hogy a tagállamoknak elő kell készíteniük a saját vízárazási, árképzési politikájukat. Ez egy olyan dolog, amely egy folyamatban lévő jogalkotás. Jövőre fókuszálni fogunk a tevékenységünk során néhány természetes kérdésre, vagy természeti kérdésre. A biodiverzitás volt, amivel foglalkoztunk idén, aztán jövőre a vízzel foglalkozunk az erőforrások körében. Év vége felé arra számíthatnak, hogy elfogadjuk a blueprintet a Európai Unió vízkészleteinek biztonságára nézve. Az input elemzést készítik elő a tagállamok a vízgazdálkodás. Ügyben mindenek előtt a vízmeder vagy a folyómeder gazdálkodás az, amely érinti az európai tagállamokat, hiszen ezek a folyók kötik össze Európát. Meg kell vizsgálni az aszályok kérdését, a, az árvizek kérdését, és meg kell nézni, hogy ez hogyan függ össze a klímaváltozással, illetőleg további problémákkal. Tehát a dolog már folyamatban van. Ez nyilván olyas valami, amelyre nagy súlyt fogunk fektetni. A recycling témája is felmerült. Ez mindenképpen része a filozófiánknak természetesen, megint csak. Van a hulladék keret irányelv, ez egy régi dolog, ebben az összefüggésben ez is az implementáció szakaszában van amit bevezetett ez az irányelv, ez a hulladék hierarchia, ami azt jelenti, hogy minden egyes tagállamra nézve fennáll a kötelezettség, hogy bevezesse oda-haza ezt a hierarchiát és a megfelelő gazdálkodást, amely ebbe az irányba mutat a hulladék csúcsán. Természetesen a legjobb, ha nem keletkezik hulladék és minél lejjebb tudjuk vinni ezt a szintet, annál jobb. A következő szint az újrafelhasználás, aztán az újrahasznosítás, aztán regen, energia regenerálás, újratermelés, és az utolsó pedig, hogy hulladéktelepeket töltünk fel vele. Pillanatnyilag az a helyzet Európában, hogy nagyon eltérő a helyzet. Legalábbis, ami az ön kormányzati hulladékot illeti, erről vannak, ha vannak adataink, öt országban van olyan, hogy gyakorlatilag nincsenek hulladéklerakóik már, nem töltenek fel gödröket. Aztán van, van, ahol nagyon komoly ilyen felhasználás van, van, ahol aztán nagyon komoly a recycling. Másrészt van hét olyan tagállam még az Európai Unióban, amely nagyon komoly mennyiségben használ, 80%-ig akár lerakókat. El kell, hogy mondjam őszintén, hogy vannak gondjaink az illegális hulladék lerakással, ami az egy nagyon nagy probléma, hiszen az illegális hulladék lerakás nagyon komoly hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Hogy minden országnak a saját, egy, egy bizonyos irányba kell mozdulnia, a jog által meghatározott irányba, és minden egyes országnak megfelelő gazdálkodási tervet kell készítenie. A következő pénzügyi keretre azt látjuk, szigorúbbá tesszük a recycling, az újrafelhasználás, az újrahasznosítás felé megyünk, pillanatnyilag most finanszírozunk a lerakás tevékenységet is, de erre is szükség van még pillanatnyilag, de ettől le akarunk térni, mert egyébként bizonyos városok egyszerűen bedugulnának. Ez gyakorlatilag a jelenlegi filozófiánk. Nem beszéltem, tárgyaltam a meglévő hulladékról, amelyik már le lett rakva valahova. Minden bizonyal látni kell a szelekciós nehézségeket, a hulladék szelektálása, a régi hulladék szelektálása, azt kell, hogy mondjam, nagyon komoly költségnyomást gyakorolna. Tehát, hogy ki tudjuk-e aktázni az előnyöket tényleg. Azonban sosem mond, hogy soha. Úgy gondolom, hogy az elején, amit elmagyaráztam, hogy hogyan fogyasztottuk a javainkat, és gyakorlatilag hogyan jutottunk el a lehetőségek szélére itt a felhasználásban, akkor a recycling egy körforgás filozófiát jelenít meg. Tehát ez meg fog valósulni, nem tudok másképp élni. Azt Tehát amire itt feltétlenül szükség lenne, hogy világos jelzést küldjünk, hogy nincsen alternatívája annak, hogy így járjunk el. Hogyha megérti mindenki ezeket a jelzéseket, akkor a vállalatokban van egy adott szellem, és ők is felfogják, hogy milyen irányba kell haladniuk az elmúlt időszakban, hogy a munkatermelékenységét növelték, javították. Nagyon jól működött, hiszen számos helyen egyáltalán nem is kell munkaerő, mert minden automata. Ide jutottunk, de az erőforrás termelékenységben még sokkal nagyobb tartalékok vannak, és erről beszélek mindig a, a gazdasági vezetőknek. Egyébként ők is látják, ők is tudják, hogy a diagnózis helyes, és ők ebbe az irányba mennek pillanatnyilag. Tehát ha egy kicsit messzebbre előre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a fő erőforrás az, hogy kevesebbet használunk. Kevesebbet használunk, több pénzt jelent, és jobb környezetet jelent. Ez az a filozófia, ez az innovációs potenciál, amely segíti a fejlődést, és ehhez kell nekünk hozzájárulnunk megfelelő ösztönzőkkel, stb. Vagyis az az ösztönzés lényege, hogy az összes eszközt kombináljuk a lehető legszerencsésebb módon. Tulajdonképpen ez lenne a válasz Johansson úrnak is az európai erőforrások fejlesztése kérdésében. Az európai technikai műszaki szellem az, amelyet itt meg kéne ragadni. Tegnap a Szefikkel tárgyaltam éppen. Önök is tudják, hogy ez a vegyipar európai szintű szövetsége, és tényleg itt van a nagy lehetőség. Ez ilyen jellegű átalakítás során vannak vesztesek és vannak nyertesek de a lehetőséget kell látni ebben. Miért tartanak ezektől az eljárásoktól? Tehát vannak persze mérgező anyagok, stb. És attól félnek, hogy ezeket nem használhatják fel a jövőben. A REACH ugye éppen ezzel foglalkozik, de át kell alakítani a gondolkodást, hogy olyan anyagokat fejlesztenek, amely az ő fejlődésük szolgálatában áll. Tehát meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta kombinációt ösztönözni. Gyerek úr, azt hiszem. Nyilván megértette, és nagyon jó kérdést tett fel. Nagyon jól értette, amit én akarok mondani, hogy van itt egy inkonzisztencia tehát kevesebb erőforrás kíván felhasználni, de magasabb árakat akarunk elérni. Tehát van itt egy ellentmondás. Tehát miért akarunk magasabb árakat? Az a, könnyű egyébként a válasz. Kevesebb van belőle. Lassan elfogy. Tehát jelzést kell küldenünk, hogy rossz irányba fejlődünk. Másrészt persze, hogyha gazdaságok zöldülnek, az egy dolog, viszont a munkaerő költségek túl magasak. Ezeket tudjuk csökkenteni, hogy például a munkaerő megadóztatását úgy alakítjuk át, hogy inkább a termékre tesszük az adót. Ez a terméket egy kicsit drágábbá teszi, de a jelzés az egy helyes, egy jó irányba mutató jelzés. Ez lehetőséget kínál arra, hogy nem veszítjük el a növekedés lehetőségét. Vagyis az adóval megterheljük a, mu- a, a dolgokat Európában, viszont a munka erő adózását csökkentjük, és ezáltal jobb minőséget, életminőséget kínálunk az európaiaknak. Ez mind összefügg egymással természetesen, személyesen, úgyis ez történik egyébként. Biztos vagyok abban, hogy ezt nem lehet kikerülni. Mi csak a hírhozók vagyunk politikusként. Mi, a, mi mondjuk el ezt az iparnak, a gazdaságnak, de a dolog, ez magától is így alakul, hogy őszinte legyek. Hogyha energiáról beszélünk, és itt az erőforrások összefüggésében, az energia az erőforrás. Hogyha hatékonyságról beszélünk, akkor energiahatékonyság. Energiahatékonyság esetén Ugye arról beszélünk, hogy az egyik erőforrás hatékony felhasználása az, amit itt említünk, és ez részben válasz az ön kérdésére. Hogyha az erőforrás hatékonyságról beszélünk, akkor a figyelmet akarjuk felkelteni és ide irányítani. Van egy nagy egyesség ebben. Tehát, hogy kevés az energia, hi energia hiány van, és mindent el kell követnünk hogy energiahatékonyabbak legyünk, ez már most is így van, és a gazdaság egész területén ebben mindenki egyetért, és tulajdonképpen bizonyos nyersanyagokban is nagyon komoly hiány van, és ha ezt nem veszünk figyelembe, akkor ez megbüntet bennünket a piaci eredmények tekintetében. De vannak olyan erőforrások, amelyekre nem úgy tekintenek teljes mértékben egyenlőre, hogy gyakorlatilag fogynak ezek is, és ez tipikusan mondjuk a halat példa. Tehát nem, ha a piac jól működne, akkor 88%-ban nem halásznánk túl az európai tengereket, és ez nem lehet egyébként a halászok érdeke. Biztos, hogy nem. Az érdekük az kell, hogy legyen, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy van, legyen halászat, hiszen a gazdaság része és ezt oly módon kell kigazdálkodnunk, hogy ez sokáig megmaradjon, ami a vizet illeti. Többen is mondták önök közül. A víz egy erőforrás, de még mindig nem fizetünk igazi árat. Amikor gazdaságot tanultam, azt tanították nekem, hogy ingyen nyersanyag ez a víz, aminek nincs ára. Nem vagyok annyira fiatal, mint voltam akkor, de olyan öreg sem vagyok. hogy Három, négy évtized alatt ennyi változás történt, ezt kellett belátni. Tehát igenis van egy olyan üzenet a dolognak, hogy az ökorendszerünkről van szó, ami kölcsön veszünk, hiszen a, a, vagy a, a földről is beszélhetünk. A föld is azt hitték ingyen van, de olyan terhelés esik a földre, ide élelmiszert kell termelni, építkezni kell, energiát kell előteremteni a földből, és a gyerekek szemében látjuk a fényt, hogyha kiviszük őket a természetbe. A természet magával ragadja a gyermekeket időnként, elveszítjük ezt a fényt a szemünkből, ha felnövünk, de ez olyas valami, amire gondolnunk kell, és ezt meg kell őriznünk a jövő érdekében. Kelly úr feltett egy kérdést a célokat illetően. Azt gondolom, hogy a célokat mindig ebben az összefüggésben kell látni. A klímavá egyetlen kérdést jelent számomra, amire választ kell találnunk. Igaz, van, valós a klímaváltozás. Ha igen a válasz, akkor nincs alternatíva. Tény az, hogy adott körülmények között, ahogyan a globális piacot már láthatjuk, nagyon nehéz politikai támogatást kapni arra, hogy ez tényleg így van hogy van klímaváltozás. De én meg vagyok győződve arról, hogy az ilyenfajta trendekre fel kell, ilyen trendeket elő kell készíteni. És a jövőben nem lehet majd gondolkodni ezen, nem lesz más opció. A kérdés az, hogy mi leszünk az elsők, vagy más. Vagy mások. Nincsenek alternatívája meggyőződésem, ez úgy összefügg az erőforrás hatékonysággal és egyébként ezt el fogják fogadni a gazdasági vezetők, és ők az élére fognak állni ennek. Másrészt viszont ne becsüljük alá azt, hogy ezeket a lehetőséget a többiek nem látják. Ha megnézzük az öt éves tervet Kínában, valószínűleg zöldebb az, mint számos európai terv. Viszont nekik van egy előnyük, egy kis előnyük velünk szemben. A bevezetőben említettem a társadalmunk a finanszírozási rendszereit és egyebeket, gazdasági modelljeit az elmúlt időszakban ezek nem fejlődtek ki eléggé, hogy profitálni lehessen belőle, de a Tehát vannak ilyen zárványaink, hogy bezárkóztunk, és amerikaiaknak is vannak ilyen problémáik, a japánoknak is vannak, de feltörekvő gazdaság Kína, és ők még növekednek, és a globális megatrendeket ők is látják, és igenis kapacitásokat építenek ki ezen a területeken. Nézzük meg a napelemeket, komoly gyártói ők ennek időközben, a legnagyobb gyártók de Európa egyelőre még nagyon erős a környezeti bizniszben, a termelésben, a környezetvédelmi termelésben az erőforrás hatékonyság útját járva, igenis az ipart fel kell készítenünk, versenyképessé kell tennünk ezekre a kihívásokra. Az Európai Unióban van egy ország, amely többé-kevésbé jól működik, az Németország ezen a területen. Nem véletlen, hogy az van, ők már lét, kialakították a célokat az anyagfelhasználásban például oda haza, és ezeket teljesítik is, és biztos vagyok abban, hogy a sikerük jelentősen arra vezethető vissza, hogy megbízható, strukturális, alapos strukturális változásokat alkalmaznak a versenyképesség érdekében, és hosszú távon dolgoznak ezen ez az, amire felhívom figyelmet, hogyha erőforrás hatékonyságról beszélek. Ez nem csak egy környezetvédelmi sztori, hanem egy versenyképességi sztori is. Végezetül. Uh, Végezetül pedig a szén és a szénbányászat. Azt hiszem, hogy ön is nagyon jól elmagyarázta az energia egyveleget, amit mindannyian megpróbáltunk ugye összerakni és megvalósítani. Ebben az egyvelekben tulajdonképpen a tagállamoknak megvan a maga szabadsága a választásra, de ez a szabadság, nem hallottuk sajnos a közbevetés, de az energia mix kapcsán az megújulók vonatkozásában nincs meg a szabadság, hiszen eköte, ebben a tekintetben 20-15-25 százalékra már elkötelezték magukat, attól függ, hogy honnan indul a licit de az, hogy több legyen az energiamixen belül a megújulók aránya, ez a filozófiánk szerves része. Pivarks úr volt annak idején az energiaügyért felelős, a szettért, a szett tervét, az energia struktúráért. 6-7 intézkedés és kezdeményezés az, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut. És hát persze ez már több éve volt, hat éve volt, és a CO2 kibocsátással kapcsolatban nyilván összefüggésben a szén felhasználás kapcsán tudjuk nagyon jól, hogy nem lehet egyik napra a másikra átállni. Nagyon sokat kell investálni abba, hogy környezetbarátabb legyen és tisztább legyen a szén alapú gazdálkodás. Úgyhogy ez igen lényeges elem volt. Aztán, hogy lezárjuk akkor mindazt, amit kérdeztek. Úgy gondolom, hogy amin dolgozunk, és én próbálok dolgozni, az az összes politikának az integrálás, hogy megértsük, hogy a mostani mentalitásunk önmagában senkinek nem tesz jót. És hogyha integráljuk az egyes aggályokat, a politikákon belül, akkor végül talán nem lesz arra szükség, hogy olyan szigorú legyen a jogalkotás és a jogszabályok a minőség tekintetében, mert már látni fogjuk, hogy a rossz levegőminőség nyilván az egészségnek a rovására megy. Teljesen nyilvánvaló bizonyítékok vannak már erre. Ha hazaérünk, levesszük a kabátokat, azt hiszem teljesen világosak a prioritások. Úgyhogy én átnyújtom az önöknek az együttműködés jegyében, a, vagy nyújtom önöknek a kezüket, kezemet. Azt hiszem, hogy az önök szakbizottsága, az én ö, tagozatom a bizottságon belül is nyilván ugyanazt a célt tűzte ki maga elé, hogy versenyképes, tisztább és erőforrásokat kímélő gazdaságunk és iparunk legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, biztos úr! Nagyon szépen köszönöm a kollégák nevében is azt a sok információt, köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és hogy ilyen átfogóan tájékoztatott bennünket. Azt gondolom, hogy ez nem a legutolsó ülésünk volt, és találkozunk ebben a szakbizottságban erről a témáról, hiszen a számok változása egyébként is azt hozza majd magával, hogy megnézzük, hogy ezeket az erőforrásokat hogy lehet valóban hatékonyan felhasználni, és ez nagy kihívást jelent egész Európa számára a következő években. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljött, és biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben újra találkozunk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 Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat. No, kedves kollégák, akkor folytatjuk a napirendet. Ez szerint az erőforrás hatékony Európa lesz a jelentésünk címe. Át is fogom adni a jelentéstevőnek a szót, Johansen úrnak, és kérem, hogy mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan már korábban elmondtam, nagyon üdvözlöm a javaslatokat a bizottság részéről, és a jelentésemben tulajdonképpen a következő négy pontra helyeztem a hangsúlyt. Európának a gazdasági növekedést és az erőforrás felhasználást mindenképpen szét kell, hogy válassza, hiszen ezzel az ipari kompetenciákat lehet növelni, és az importált erőforrásoktól való függőséget is csökkenteni tudja. A második fontos dolog, és nagyon fontos, és ez pedig az, hogy a tagállamoknak elkötelezettséget kell mutatni, hogy a javaslataikat végrehajtsák. Nyilván kooperálva a tagállamokkal, nagyon fontos, hogy a bizottság teljesen egyértelmű célkitűzéseket határozzon meg, hogy a haladást mérni lehessen az egyes tagállamokban. A harmadik dolog az is üdvözlendő, hogy az adóztatás területén a munkaerő adóztatása felől el fogunk mozdulni az erőforrás felhasználás adóztatása felé. A tagállamokat nyilván motiválni kell arra, hogy a környezeti szempontból káros anyagok felhasználását visszaszorítsa. Svédország vonatkozásában tettem fő kérdést a biztos úrnak, és hát arra gondoltam nyilván, hogy nagyon nagy potenciálok vannak az északi országokban, hogy hogyan lehet hozzájárulni az európai nyersanyag igényekhez, és az ásványi anyagokhoz, illetve a, a, a fémek és az erdők nyújtotta forrásokat hogyan tudnak jobban kiaknázni. Elsőként vagyok ilyen aktív itt a szakbizottságban jelentés formájában, hogy remélem, hogy velem is ugyanolyan jól összedolgoznak, együttműködnek, mint Ekkasszonynal. Várom majd az egyes frakcióktól delegált sedókkal az együttműködést, és bízom abban, hogy ebben a nagyon fontos témában egy hangon tudunk felszólalni, és várom az együttműködést ebben a dossziéban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Johansson úr? Na igen, azt gondolom, hogy mindig az a helyzet, hogy a shadowk nagyon jól együttműködnek a jelentéstevőkkel, ez egy jól kialakult szokás már itt a szakbazottságban, és bizonyára élvezni fogja is a munkát itt. Gerek úr kap szót, mint jelentéstevő. Mm, e, Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen folytatjuk a vitát, amit a biztos úrral folytattunk éppen a nyersanyagokról és ez egy-egy mechanizmusokról, amelyeket meg kéne találni annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. Amikor erről eszmét cserélünk, azért ne felejtsük el, hogy ho, hogy is jutottunk el ebbe a helyzetbe. Ugye három ok húzódik itt meg a háttérben. Elsőként megnövekedett a népesség száma itt a világon, a földünkön. A föld azonban méretét tekintve nem változik, nem nő. Az egyfőre jutó erőforrások viszont csökkennek ezáltal. Aztán van egy olyan mechanizmus is, amely azt hozta magával, hogy bizonyos országok, mint például Kína, megpróbálta a hozzáadott értékbeli szerepét növelni, úgyhogy nem csoda, hogy a ritka fémeket saját maguknál otthon kívánják terméki átalakítani értékteremtéssel, hozzáadott értékteremtésével, és nem akarják ezeket az anyagokat a világ más országainak eladni. Oroszország is bizonyára ugyanerre az útra lép, ha modernizálja magát tehát otthon kívánja feldolgozni a nyersanyagokat. Úgyhogy ezt a fejlődési trendet is el kell ismerni, és somlokterünkbe kell helyeznünk ezt. Tudnunk kell azt is, hogy mire számítsunk. Aztán van egy további aspektus is. Hamarosan ki fog derülni, hogy a cement, az acél és más tömegtermékek Törökországban vagy akár Indiában is mint célállomástól beszerezhetők lesznek, vagy azzá válnak, mert máshonnan már nem tudjuk beszerezni. Aztán sokszor esik szó a helyettesítésről is, a szűkös erőforrások helyettesítéséről. Itt azonban differenciálnunk kell, mert a helyettesítésnek különböző formái vannak. Ez a szubstitúció, ez a helyettesítés összefügg nyilván a fogyasztással is. Sok esetben olyan termékekről van szó, amelyek nagy változáson mentek át. Mentek keresztül, vagy mennek éppen keresztül. Aztán lássuk azt is, hogy bizonyos anyagok vonatkozásában nagy tartalékok állnak rendelkezésre, Azonban bizonyos anyagok felhasználását csak úgy tudjuk kiaknázni, hogy egyre több energiát használunk föl, mint amennyire szükség van. Utalnék itt a ritka fémekre. A helyi erőforrások felhasználása, Nyilván egy nagyon lényeges terület is helyesen hangzott el, hogy Németország, a német gazdaság helyi nyersanyagokra helyezte a hangsúlyt, és ezen intézkedéseknél fogva, hál' Istennek, nem találja magát olyan mélységesen a válságban. Ami a saját erőforrások felhasználását illeti, azért azt is látnunk kell, nagyon sok multinacionális cég egyszerűen rabló gazdálkodást folytatott más országokban. És az is teljesen nyilvánvaló, hogy az erőforrások jobb felhasználása Európában nem lesz lehetséges, anélkül, hogy a helyi lakosságot is hagyják részesévé válni ennek. Tehát azt kell elmondani nekik, hogyha ezeket az erőforrásokat felhasználják, akkor ebből generálódnak munkahelyek, és akkor a régióban is javításra lehet számítani. Hübner asszony következik. Köszönöm szépen! Martin Kievics képviselőtársunk nevében szólok, aki egy javaslatot szeretett volna előterjeszteni a mai témával és jelentéssel kapcsolatban. Az ő pozíciója a következő. Üdvözli az Európai Bizottság közleményét, az erőforrás hatékony Európa témában. Köszönetet kíván mondani a jelentéstevőnek az állásfoglalásért, és azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament aktív szerepet vállaljon. Arra is tekintettel kell azonban lenni, hogy szükség van egy jobb termelési modellre, a jobb erőforrás felhasználásra és a jobb hulladékgazdálkodásra. De arról is el kell gondolkodni, hogy a termelés és az erőforrás felhasználás hogy lehet környezetbarátabb, és egyben környezetbarátabb és jobb hatása hogyan lehet az egészségre. Megvannak még az erőforrások itt Európában, korábban nehéz volt ezeket kiaknázni, ma azonban technológiailag eh, és lehetővé vált és olcsóbbá is. Aztán a recyclingra talán jobban oda kellene figyelni, nagyobb hangsúlyt lehetne ráfektetni, hiszen minden erőforrás azért nem áll rendelkezésre itt Európában. Ezért keresni kell ezeket az új erőforrásokat, mert az igény ugye napról napra nő. Nem lehet megengedni az, hogy azt mondjuk, hogy legyen több újra felhasználás, újra hasznosítás pontosabban, új erőforrások nélkül. Úgyhogy itt több állami támogatásra is szükség van. A bizottság javaslatot fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, például azzal, hogy a termelési rendszereket átállítanák, hogyha jobban felkerül, jobban használnak fel a teljes termelési ciklusban az erőforrásokat, de a polgárok részéről is meg kell, hogy legyen a pozitív visszhang. A hulladékgazdálkodásban nem csak csökkenteni kell a hulladékoknak a keletkezését, hanem a jobb hulladék kezelés, a jobb hulladék menedzsment összességében is nagyon lényeges. Palagáz. Itt nagyon sok opció van, nagyon sok a lehetőség, de a hagyományos energiaforrásokról se feledkezünk meg, mint például a szén, amely igenis kitisztulhat. Ne csak egyetlen egy erőforrásra koncentráljunk, mert ez kártékony lehet a gazdaságra, és azt is be kell látnunk, hogy bizonyos technológiákat egyszerűen nem fejlesztenek tovább. Legyenek különböző forgatókönyveink optimista és for, pessimista forgatókönyvek egyaránt. Minden gazdasági tényezőt szem előtt kell tartani, és minden egyes energiaforrás, szén, atomenergia, megújulók kell egymással összevetve megvizsgálnunk, és ebből kiindulva ambíciózus terveket kidolgozni. bízom abban, hogy intézkedéseket fogunk tudni a termékmenedzsment, a termék minták vonatkozásában is kidolgozni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Valaki más még? Köszönöm. Ez volt az utolsó napirendi pontunk, de van még valaki, aki szót kér, még pedig a bizottság nevében megadom a szót. Okay, thank you, Chair, and thanks uh, to the rapport. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a tervezetet. Ahogyan hallották a biztos úrtól, tulajdonképpen már mindent elmondott, hogy kevés hozzáfőzni valom van, de üdvözöljük a, az erős erőforrás hatékonysági menetrendet, a, a az idevágó egyéb stratégiánkkal, és nyilván a tagállamokat arra kell rábírni, hogy hajtsák végre a politikai javaslatokat, és együtt kell működniük a bizottsággal ebben. A, olyan ö, javaslatokra gondolunk nyilván, amelyek szerepelnek ebben a erőforrás hatékonysági dosszéban. Nagyon fontos a célkitűzéseket összefésülni, a víziókat egyesíteni, európai szinten, nemzeti szinten meglévő elképzelésekre gondolok, gondolok itt, és ez kulcsfontosságú. Az is nagyon fontos, és üdvözöljük, hogy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az adóztatást a, az környezetvédelmi szempontok által vezérelt adóztatás felé mozítják el a munkaerő felől, így a relatív árak azt gondolom, hogy helyükre kerülnek és ez egy olyan helyzet, amely ami a költségvetési konszolidációt is szolgálja. Tehát az éves célkütőzéseket jobban el lehet majd érni, hiszen erre nagy hangsúlyt fejezett, helyezett a bizottság is. És aztán ugye az is elhangzott, hogy a környezeti szempontból káros anyagoknak a felhasználását ki kell futtatni. Különböző javaslatokat fogalmaztak itt meg a parlamenti képviselők ma délután. Ezeket meghallgattuk. Az a, az elv, hogy a menetrendben szereplő javaslatok és elvek tulajdonképpen a cirkuláris gazdaságban is megjelennek, a helyettesítés például, amit Gerek úr is említett. Ez egy nagyon lényeges elem, hiszen a környezeti hatásokat szeretnénk csökkenteni a termelés során. A környe, az erőforrások felhasználásának környezeti hatását csökkenteni, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és az roadmap-en belül is szerepel, és nagyon örülök, hogy itt részt vehettem ebben az érdekes vitában. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megkérdezném, hogy hozzá kívánna fűzni bármit a jelentéstevő? Hát persze. Uh, chair, I just want to... Igen, elnök úr, uh, csak köszönetet szeretem volna mondani a kollégáknak és a bizottságnak a hozzászólásokért, a megjegyzésekért, és természetesen az együttműködést szívesen folytatom. És ahogy mondtam, ugyanaz a hátterünk, a régió bizottságából jövünk, én az ALDE vezetője voltam ott, úgyhogy a politikai frakciók közötti együttműködést ismerem, koordinálni fogom a munkát, és örülök, hogy folytathatjuk ezt a, az együttműködést és ezt a munkát. Reméljük, hogy a legjobb javaslatokat fogjuk tudni magunkkal vinni. Köszönöm szépen! Hogy említsem meg, hogy a módosítók benyújtásának határideje december 1 -e, déli 12 óra szerdára esik ez a nap. No, mivel ez volt a napi rendünkön az utolsó pont, bár hogyha van valakinek egyéb hozzászólása, az egyebek alatt nincs, akkor a következő ülésünk november 29-én lesz, 3 órától itt Brüsszelben. Köszönöm szépen!